tanács december 17-18-i ülésének következtetései. Az Európai Tanács elnökének Donald meg először a szót. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! A decemberi Európai Tanács gyakorlatilag az összes válság témával foglalkozott, amely Európát 2015 során érintette. Akár a menekült, illetve migránsválság, a Brexit, az EMU reformja. Valamennyi vita során sikerült előrelépéseket elérnünk, de tény, hogy nem eleget. Kétség nem fér hozzá, hogy 2016 nem lesz könnyű év, ugyanezekkel a kihívásokkal kell szembenéznünk a közösségünk egy nagyon komoly stressztesznek van kitéve, és ennek a legfontosabb eleme, hogy az összes lehetséges fronton egyszerre szenvedünk el támadást. Hadd mondjam ki hangosan és világosan. Nem fogok megnyugodni addig, amíg nem tudunk az összes kihívásra megoldást találni. Az erőnk ugyanis az egységünkből, az egységességünkből származik, és az európai egység lesz az egyik fő célom 2016-ban is. Tisztelt képviselők, hadd kezdjem a migrációs és menekült válsággal, illetve az Európai Unió egzisztenciális eh, kihívásaival. Talán emlékeznek rá, már hónapok óta hangsúlyoztam, sőt még több a migráns válság kezdete óta, hogy nincsen jó alternatívája a határvédelemnek. Ez ugyanis gyakorlatilag bármely migrációs politikának alapkövét kell jelentse. Ha nem tudjuk megvédeni Európa külső határait, politikai közösségként kudarcot vallunk. A decemberi Európai Tanácsot következő, követően egy kicsit optimistábban láthatjuk a dolgokat. A vezetők vitája ugyanis arra összpontosult, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a külső határok védelmét, és minden vezető elismerte, hogy Schengen védelme nagyon nehéz döntéseket tesz szükségesé. Ezért Egyetértettünk azzal, hogy az Európai Bizottság javaslatát megfontoljuk az Európai Unió külső határainak védelméről, sőt az Európai Határőrség felállításáról is. Ez egyébként a holland elnökségnek is fontos feladata lesz. Görögország elfogadta a gyors határintervenciós csapatot a Frontex részéről már decemberben. Ez egy újabb jelzés annak, hogy a helyes irányba léptünk el, amikor a külső határok védelmével foglalkozunk a politikai előrelépések ellenére azt látom, hogy nagyon sok fronton teljesítési hiányosságaink vannak a hotspotok tekintetében, a frontline országok esetében, a visszaküldés és áttelepítés tekintetében egyaránt. Azonban még mindig várnunk kell arra, hogy eredményekkel rendelkezzünk. Rütte miniszterelnök által kifejezettek hez csatlakoznék, hogy legfeljebb két hónapunk van arra, hogy ellenőrzésünk alá hajtsuk a dolgokat, ugyanis a karácsonyi időszak során történteket követően, amikor naponta 2000 ember érkezett az EU-ban, ezek után nem lehetünk nagyon optimisták. A márciusi Európai Tanács lesz az utolsó alkalom, amikor megnézzük, hogy a stratégiánk működik-e. Hogyha nem, akkor Schengen akár össze is homolhat egészen bizonyosan az alternatívánk ilyen jelleg, a stratégiánk ilyen jellegű alternatívája nem kellemes, ezért a stratégiát teljes egészében végre kell hajtanunk. Tisztelt képviselők, most akkor foglalkozunk az Egyesült Királyság témájával. A decemberi tanácsülés során nagyon konstruktív vitát folytattunk az Egyesült Királyság témájáról. Cameron miniszterelnök úr részletesen ismertette javaslatait ami például az előnyöket, illetve a szabad mozgást illeti, egy négy éves időszakra vonatkozó javaslatot dolgozott ki, illetve alternatív megoldásokat javasol, de csak akkor, hogyha sikerül ugyanazokat a célokat megvalósítani. A vezetők pedig aggályokat fejeztek ki konkrét kérdésekkel kapcsolatban, ugyanakkor hajlandóságot mutattak arra is, hogy kompromisszumot keressenek. Erre a pozitív vitára alapozva megállapodtunk abban, hogy közösen dolgozunk a megoldások megtalálására. Cameron miniszterelnök által felvetett mind a négy témával kapcsolatban az euróvezetel való kapcsolat, szuverenitás, versenyképesség, illetve szabad mozgás. Nagyon kemény munka vár ránk ezeken a területeken, de ahogyan most itt állok önök előtt, kollégáim most is dolgoznak az Európai Bizottsággal, hogy megoldásokat találjunk. A februári Európai Tanácsra felkészülve egy nagyon konkrét javaslatot fogok az Egyesült Királysággal kapcsolatban beterjeszteni az uniós vezetők elé. Szeretném kiemelni, hogy a tárgyalások kezdetén már nagyon világos voltam, és azt mondtam, hogy nincsen kompromisszum alap értékek tekintetében, mint például a diszkriminációmentesség és a szabad mozgás. Ugyanakkor hatalmamban álló összes eszköz felhasználom arra, hogy kielégítő megoldásokat találjak a brit oldal számára is. A mai naptól pedig a népszavazás eredménye sokkal kevésbé előrejelezhető, mint valaha az idő alapvető fontosságú itt, ezért nagyon keményen fogok dolgozni azon, hogy a megállapodás már februárban megszülessen. Nem lesz könnyű, de lehetséges. Tisztelt képviselők, az Európai Tanács szintén megvitatta a terrorizmus elleni küzdelem témáját, a párizsi tragédiát követően. E felháborító cselekedet csak megerősítette Európa elkötelezettségét, hogy fellépjen a terrorizmussal szemben a vezetők egyetértettek abban, hogy rendszeresen megosztanak információkat az Schengeni rendszeren keresztül, illetve az Europolon keresztül és a tagállami hatóságokon keresztül egyaránt. A titkosszolgálatoknak közös fenyegetés elemzést kell végezniük, hogyha előre tudnak jelezni valamilyen támadást. Az információ cserének az emelkedésére van szüksége az új terrorelhárító központ segítségével, amelyhez minden tagállam hozzájárulhat adatokkal valódi együttműködés nélkül és éberség nélkül nem tudunk szembenézni a fenyegetettséggel, és nagyon magas marad a jövőbeni támadások valószínűsége, ezért minden tagállamot arra kérek, hogy működjön együtt. Tisztelt kollégák, az Európai Tanács lehetőséget nyújtott a vezetők számára, hogy értékeljék az Energia Unió jelenlegi helyzetét. Jelentős előrelépés történt az összekapcsolódások tekintetében a gáz és villamos energiapiacokon, illetve olyan részeit is érinti az Európának, amelyek eddig elszigeteltek voltak. Amikor még eh, Lengyelország miniszterelnöke voltam, akkor is ez volt az egyik fő célom, és azt gondolom, hogy többre van szükségünk. Az Európai Tanács azt kérte, hogy az összes vonatkozó jogszabályt hajtsuk végre, annak érdekében, hogy például erősítsük az átláthatóságot a gázpiacon illetve az északi áramlat 2 projekttel kapcsolatban is voltak tárgyalásaink, nagyon sokan kritikusak voltak. Megtárgyaltuk azt is, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük az energia infrastruktúrális nagy projekteknek az új infrastruktúráknak ugyanis teljesen összhangban kell állniuk az Energiaunió célkitűzéseivel, és nem szabad megfeledkeznünk arra a nyilvánvaló kötelezettségről, hogy valamennyi projektnek meg kell felelniük az összes uniós jogszabálynak, beleértve a harmadik energiacsomagot is. Ezek ugyanis egyértelmű feltételek, hogy támogatást kapjanak a tagállamok az Európai Uniótól, akár politikai, akár pénzügyi támogatást. Most pedig a labda az Európai Bizottság térfelén van. Az Európai Tanács üzenete azonban világos, és ugyanabba az irányba mutat, mint amit az Európai Parlament is kifejezett. A vezetők Oland elnöknek gratuláltak, hogy sikeresen megszervezték a COP21-et, illetve hogy sikerült megállapodni a most először jogilag kötelező éghajlatügyi megállapodásban. Ezért felkértük a bizottságot, illetve magát a tanácsot, hogy vizsgáljuk meg, mit jelent a Párizsi csúcs saját energiapolitikánk szempontjából. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Tanács a gazdasági kihívásokkal is foglalkoztak, ugyanis a vezetők a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről beszéltek, és jól lehet, az Európai Uniót most leterheli a migrációs válság. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a szükséges monetáris unióra vonatkozó reformokat ne hajtsuk végre. Ezért szeretném, hogyha gyorsan dolgoznánk például a bankunió területén. Az Európai Tanács kihangsúlyozta azt is, hogy mennyire fontos a belső piac elmélyítése kiemelt területeken, mint például a digitális piac, ez kiemelkedő prioritást jelent számunkra. Tisztelt képviselők, végezettől pedig szeretnék figyelmeztetni arra, hogy Európa jövőjével kapcsolatban nagyon sok riasztó retorikát hallhatunk a túlzott pessimizmus és a túlzott optimizmus sem tud Európa számára olyan eredményeket hozni, mint amelyekre szükségünk van. Önbizalomra, határozottságra van szükségünk az értékeinket illetően. Árnán Tonybíz megjegyzésére utalnék, hogy a civilizációk nem gyilkossággal pusztulnak el, hanem a civil oldalról. Ezért meg kell tennünk mindent, amire szükség van, ki kell használnunk az erre vonatkozó hatáskörüket. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm képviselők. Köszönöm szépen, Tusk úr. Most pedig a bizottság nevében eh, Juncker elnök úr a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt tanácsi elnökség, miután átvett vette Hollandia az elnökséget. A csúcs találkozó tanulságát két szóban foglalhatnánk össze. Migráció, terrorizmus, gazdasági válság, az Egyesült Királyság kilépése, mindössze ennyi kihívás áll előttünk, vagyis mondhatjuk, hogy totális válságban vagyunk. És akkor még a görög válságról nem beszéltem és a migráns válság részleteiről sem. Valójában ugyanakkor Európa hajlandó szembenézni ezzel a sokszoros válsághelyzettel, amely kívülről és belülről jön egyszerre, és ö, egy időben. Nehéz tehát a helyzetünk, de szembenézünk ezzel. Meg kéne haladnunk a tagállamok egoizmusát, tovább kéne építenünk az európai házat, szolidárisnak kéne lennünk egymással. Képesek lehetünk, ha akarunk válaszokat adni ezekre a kérdésekre ezzel együtt. Van felelős, szolidáris válasz mindegyik kihívásra és az összességükre is. Képesek lehetünk rá, és meg is kell tennünk mert valamennyi országunk belátja, hogy szolidaritásra, összefogásra van szükség, különösen egy ilyen helyzetben. Használnunk kell az eszközeinket, a belső piacot, a Schengeni rendszert, élnünk kell ezekkel a hatalmas lehetőségekkel, megvannak tehát a megoldásnak a csírái. Ez az európaiság. A bizottság megvizsgál minden lehetőséget arra, hogy hatékonyan válaszoljunk ezekre a kihívásokra, a migránsválságra. Most, ha a tagállamok is ezt teszik, akkor javulni fog a helyzet. Állítólag nincsenek európai válaszok a menekült válságra. Ez egyszer igaz és hamis. Hamis annyiban, hogy a bizottság a parlamenttel együttműködve a válasz minden komponensét megfogalmazta, az európai válaszadás minden lehetőségét, megteremtette a hozzávaló eszközöket, és ezt el is fogadták a szavak szintjén a tagállamok. Sajnos szokás az Európában, az egyes tagállamokban, hogy azonnal Brüsszelt okolják mindenért, de ami Brüsszel felelőssége volt, annak megfelelt. Brüsszel mellett Európa a tagállamokból, a tagállami kormányokból is áll, és ha a közösen eldöntött dolgokat, dolgokat a tagállamok nem hajtják végre, ez már nem a bizottság felelőssége. A tanács is leszegezte, hogy most a tagállamoknál van a labda végre kell hajtani azt, amit eldöntöttünk, mégpedig gyorsan, és ezeket az eszközöket működtetni kell, hogy hatékony legyen az európai válaszadás a migráns válságra. Még egyszer el szeretném mondani, és önök figyelmét felhívni arra, a minden lehetséges szerénységgel és komolysággal, hogy ez közös feladat. Közösen kell a határainkat megvédenünk, ha ezt nem tesszük, akkor Schengen meghal. És akkor visszatérünk a belső határokkal terhelt Európához, és azért vannak közöttünk olyanok, akik tudják, hogy ez miért nem jó. A belső határok, az Erasmus, az internet korában nagyon elavult dolgok, és meggyőződésem, hogy az az 5 millió inga munkás, aki Európában dolgoz, az sem dolgozik, az sem örülne annak, hogyha egyszer csak megállítanák lehetőségeiben. És azok a szállítók és gazdálkodók és cégek, akik folyamatosan szállítják az európai határokon keresztül az árujukat, azok sem örülnének. 24 milliós, 55 milliós ezen közösségek közösségeknek a mérete, hatalmas pénzek áramlanak a, a határokon keresztül, a Schengen mentesség hatalmas gazdasági, pénzügyi terheket róna Európa nyakába, sokkal olcsóbb Schengent megmenteni, mint hagyni elhalni. Tehát a legális migrációban van a megoldás, és a határok védelmében. Ezzel kapcsolatban a bizottság le is ö, fogalmazta azt, hogy hogyan kellene szerintünk Dublint újraírni, a menekültügyi szabályunkat újra értelmezni. A külső határok védelme persze nem csak tőlünk innen ö, szabályozható, hanem a helyi lehetőségektől is függ. Ehhez nem elegendők a csúcs ahhoz, hogy a külső határokat hatékonyan tudjuk védni, védeni, ahhoz a helyi munkások sokasságára, hatékony fellépésére, hatalmas munkájára van szükség. Ez, ez nehéz, aprólékos munka, szabályozást igényel, együttműködést, mindennapi kemény, szorgalmas fellépést. Éppen ezért vettük föl Törökországgal is a kapcsolatot, ennek a kapcsolatrendszernek megszülettek az első üdvözlendő eredményei, van közös cselekvési tervünk, és a szírekkel szemben és harmadik országokkal szemben most szigorúban járnak el a török határvédők, és ezzel együtt még nekik is, nekünk is nagyon sok a tennivalunk ahhoz, hogy a fenntartható csökkenése a migráns létszámoknak E, elérhető legyen. Sok intézkedést kell párhuzamosan és gyorsan végrehajtani. Nem szeretem az újságok fő címeit, már pedig ezzel foglalkozom, hogy ezeket olvasom, de mert sajnos kevés szó esik a bombasztikus címek mellett erről a kis munkáról, arról a napi munkáról, amit a határaink védői folytatnak. Párizsban az Európai Unió azon volt, hogy kötelező célokat sikerüljön kitárgyalni a nagy globális célok érdekében. Az igazi feladat itt is azonban még eztán jön, ezeknek a globális megalapodásoknak a lebontása a napi gyakorlatra közben, a tagállamoknak pedig példát kéne mutatniuk a tekintetben, hogy legalább mi magunk betartjuk, gyorsan átültetjük az ott elfogadott elveket. Ami az Egyesült Királyság és az Európai Unió kapcsolatát illeti, a tanácsban konstruktív vita zajlott a brit kormány részvételével, és a négy megfogalmazott kosár mindegyike komoly fejtörést okoz nekünk, de foglalkozunk a kérdéssel. A bizottság igazságos megállapodásban érdekelt, az Unió és az Egyesült Királyság is erősebb az, az Európai Unión belül tartott Egyesült Királysággal. Ezért vagyunk azon, hogy igazságos megegyezés szülessen, a bizottság együttműködik a tanácsi kollégákkal annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Végül pedig, elnök úr, szeretnék tisztelettel adózni az önök munkája előtt. 12 hónapja járok önökhöz, és koordinált közös fellépősünknek konkrét megfogható eredményei vannak. A parlament és a bizottság ha közösen lép föl, akkor elérhet dolgokat. Amikor sebességre, rugalmasságra, döntésekre van szükség volt, szükség a parlament mellettünk állt, és mi is támogatjuk a parlamentet ebben. Továbbra is számítok az önök konstruktív együttműködésére idén és a következő évek során is. Vielen Dank, Herr Köszönöm szépen a bizottság elnökének. Az Európai Néppárt nevében most pedig Weber frakció vezető úré a szó. Elnök úr, kedves kollégák! hogyha 2016-ra nézünk, nagyon sok polgár aggódik a migrációs kérdés miatt, a gazdasági fejlődés kapcsán. Jean-Claude Juncker és Donald Tusk is beszéltek ezekről a kérdésekről. De most az év elején én mégis arra szeretnék visszatérni, amit a decemberi plenáris ülésen is elmondtam. Szeretnék bátorságot önteni az emberekbe, emlékeztetve a történelemre arra, arra amit Európa elért. Mogherini asszony is itt itt ült, és nagyon büszke voltam, amikor az Irán külügyminiszter mellett láttam önt, Mogherini asszony. Ez, ez is azt mutatta, hogy mi európaiak igenis hozzá tudunk járulni a világ békéjéhez, hogy eh, ne állítsanak elő atomfegyvereket. Ez nagyon nagy sikere Európának, és köszönjük önnek. A pénteki sajtótájékoztatón már meghallották a Juncker tervvel kapcsolatos számokat. Több ezer európai vállalatnak van már haszna ezekből a tervből. Párizs pedig szimbóluma a klímaváltozás elleni küzdelemnek, ez is európai siker. Ezért nagyon fontos, hogy emlékezzünk erre, hogyha meg akarjuk győzni az embereket az Európa projektről. Decemberben, és ez a második kérdés, amiről szeretnék beszélni, sokat foglalkoztunk Nagy-Britanniával. David Cameron a tanácsban nagyon pozitívan mutatta be az elképzeléseit, és sok barátra talált. David Cameron sok elgondolása, olyan elgondolás, ami jobbá tehetni Európát, hogyha közösen látunk ennek neki. Határozottan támogatom azt, amit a versenyképessége az innovációval, a better regulation kapcsolatban elmondott, vagy hogy a nagy dolgokkal foglalkozunk, ne a kicsikkel. A néppárti frakció sikeres tárgyalásokat szeretne. A szociális dömping visszaélés egy nehezebb dió, de világosá kell tenni idén, hogy mi a néppárt nem tudjuk elfogadni, hogyha diszkriminálnának európai polgárokat. Ez kell, hogy sikerüljön ez a törekvés. És még egy dolog a brit vita kapcsán, ami nagyon foglalkoztat engem, Londonban sokat beszélnek az Ever Closer Union kérdéséről, és ugye egy, ugye egyre több hatalma, kompetenciája lesz Brüsszelnek, erről soka, sokan kritikát fogalmaznak meg, de kérem, hogy olvassák el az egész szöveget. Ott az szerepel, hogy Ever Closer Union of people. Tehát nem az intézmények, az államok, Brüsszel egyre szorosabb uniója, hanem az emberek egyre szorosabb uniója. És ez pontosan összhangban van az Európa gondolattal. Pontosan a válság után el kell mondani, hogy össze kell az embereket egy, kell, hogy szorosabbra zárjanak. Ever closer union of people. A brit vitában, tehát ezt, ezt olvassuk el, mert a kontinensünkön zajló szörnyű háborúkból ezt a tanulságot kell mindenek előtt levonnunk. És kedves kollégák, persze itt van a nagy téma, a migráció. A néppárt számára az irányvonal világos, amikor Szíriában háború van, és már több mint 250 ezer ember meghalt, akkor a mi kontinensünknek segítenie kell. A határok lezárása elfogadhatatlan számunkra. Másrészt azt is tudjuk, hogy a számok nagy kihívást jelentenek, mert túl magasak, és éppen ezért vissza kell térnünk fenntartható számokra. Ezek a fő irányok. És szeretném világossá tenni, üdvözöljük, hogy a bizottság elkészített egy új jogalkotási javaslatot. A bizottság elnöke nagyon megígérte, hogy gyorsan kidolgozzák ezeket a javaslatokat, és Európa tényleg most már lépni tud. Persze nehéz mindig a jogszabályokat átültetni. Kedves kollégák, amikor az 1,1 millió emberről beszélünk, akik például az én hazámban, Németországba érkeztek tavaly, 1 millió 100 ezer, csak 40 százalékuk szír akkor a jogot alkalmazni kell, és gondoskodni kell arról, hogy akiknek nincs indoka a menekülésre, azokat ne is fogadja be az Európai Unió, és őket vissza kell küldeni még egy szempontból fontos a jogalkalmazása. Ugye emlékszünk a kölni szilveszter éjszakájára. Igen, akarjuk óvni, védeni az embereket, de világossá kell tenni, hogy azok, akik jog, jogot sértenek, és a nők és férfiak közötti egyenlőséget, ezt az európai kultúrát nem tartják tiszteletben, azokat bizony ki kell utasítani, és ezt teljesen világossá kell tenni. És a harmadik, kedves kollégák, ahol a jogérvényesítésre van szükség, a segítség a származási országokban és itt elsősorban tanácshoz szólok, hogy amikor a tanács meg azt mondja, hogy 3 milliárdot adunk Törökországnak, és az Európai Parlamentet felszólítja a bizottság, hogy gyorsan módosítsuk a költségvetést, nos, mi Európa rendelkezésre bocsátjuk ezt a pénzt, de aztán látjuk, hogy Olaszország nem hajlandó, vagy csak ellentételezésért hajlandó az összegeket átutalni, akkor ez sérti Európa hitelességét és az európai országok közös fellépését. Ezért még egyszer, különösen eh, Mateo Renzinek ez a fellépése sérti eh, az Európai Unió hitelességét, és ez a populizmus oka. Nem az, hogy ígéreteket teszünk, hanem a hitelünk elvesztése, ez eh, melegágya a populizmusnak, és ezért ezzel a kérdéssel megfelelően kell foglalkozni. Rapini képviselő szeretne feltenni önnek egy kérdés, Weber úr. Parancsoljon, képviselő úr. Képviselő asszony. Tisztelt Weber úr. Decemberben is feltettem önnek egy kérdést, és ön továbbra is itt tanácsokat oszt, nagyon szép dolgokat mond de az, amit most az előbb mondott eh, a menekült és eh, migrációs politika kapcsán, hát talán Merkel asszonynak is eh, el kellene ezen gondolkozni, és tisztelet kell tartani az országaink kultúráját. Ezt kezdettől fogva ezt kellett volna tennie, nem követett el hibát szerint. Igen, kérem, hogy mindenki gondolkozzon azzal, hogy hogyan kezeljük a menekült kérdést. Nyomatékosan leszögezem, és kérem figyeljenek rám, hogyha Szíriában 250 ezer embert vesztette életét a polgárháborúban, és 14 eh, millió embernek kellett ebből az országból elmenekülni, mert ott háború van, ott bombáznak, akkor Európában mindenki felelősséget kell, hogy vállaljon, és pont nekünk, a keresztény kontinensnek eh, segítenünk kell azoknak az embereknek, akik elmenekülnek eh, a kontinensünkre éppen eh, eh, lengyeleknek is erre nagyon kellene figyelni. Persze Európának, eh, Európa segítségének vannak határai, meg kell határoznunk, hogy mire vagyunk képesek Európában, és mind a két pontról nagyon komolyan kell vitatkoznunk. Elnök, köszönöm. A Szociáldemokrata frakció nevében Guerrero Szalom képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi tanácsülés következtétesei frakciómban csalódást eredményeztek, és minden tanácsülés után így érezzük, nem azért, mert nem hoztak volna döntések, hiszen születtek megállapodások, és nagyon fontos témákban bevándorlás, terrorizmus, gazdaság és monetáris unió. A probléma az, hogy amikor megnézzük a tanács következtetéseit, a júniusit, az októberét illetve az informális tanácsüléseket szeptemberből, novemberből nagyon lassan kell olvasnunk azért, és nagyon körültekintően, hogy ne gondoljuk, hogy ugyanazokat a következtetéseket olvasok. Úgy tűnik, hogy ugyanazt a szekvenciát követjük. A, tanács, a bizottság javasol, a tanács összeül, döntéseket hoznak a tamok. Amikor hazamennek, figyelmen kívül hagyják ezeket a döntéseket, amelyeket a tanács keretében hoztak meg. Ez a sziszifuszi munka az, amit nézünk újra és újra. Nézzük most a témákat. Terrorizmus. Még mindig nem oldódott meg az információ csere problémája. Juncker úr ma reggel rámutatott, hogy pont ott tartunk, ahol tartottunk 2001-ben, a New York-i terrortámadások után Üdvözlöm azt a javaslatot, amelyet Juncker úr ma délelőtt beterjesztett, hogy a terrorizmus finanszírozása ellen küzdjünk. Hogyha bevándorlást nézzük, a hotspotok nem működnek, nem működik az áttelepítés, és egyre romlik a politikai, szociális és erkölcsi hangulat Európában. Hogyha a gazdaságot megnézzük, akkor nem teljesülnek a tanács javaslatai, növekszik az egyenlőtlenség, növekszik a munkanélküliség, csökkennek a beruházások. Sisyphus pedig nagyon jól tudta, hogy mindig újra és újra vissza kell térnie a kiinduló ponthoz. Tondira szeretnék utalni, kerüljük el a saját öngyilkosságunkat. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor Sisyphus mítosza is beteri, beteljesül, nem tudunk előrelépni, és ez lesz a politikai halálunk. Van Orden. Van Orden úr az ECR frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió túl gyakran foglalkozik azzal, hogy saját maga számára egy szerepet találjon, és a politikai integrációt tovább mélyítse. Ez már kicsit túl sok, és tovább szinte mindent elront, vagy rosszabbá teszi a helyzetet. Az EU saját politikáinak a, nagyon sok káros következménye van. Üdvözöljük azt, amit más kormányok és józan képviselők mondtak a brit miniszterelnök szavairól, a helyzetek változnak, és ezt, ezt lelkesen meg kell ragadnunk az ő lehetőségeket. Az ESZÉR az első között ismerte fel, hogy az emberek nem akarják az egyre szorosabb uniót, saját maguk akarnak felelősek lenni a cselekedeteikért, kevesebbek kerülő, olcsóbb Európai Uniót akarnak, amely az erőforrásokat hatékonyabban használja fel, azt akarják az emberek, hogy csökkenjen az Európai Európai Unióban a bürokrácia jön a versenyképesség, és gyorsan kössenek meg például Indiával, e, vagy a transatlanti pantereik kereskedelmi megállapodásokat. A kon- kontroll ellenőrzés nélküli beözönlése más kultúrák képviselőinek nagyon nagy kihívást jelent. A szükséges szociális ellátó rendszereket is ez veszélyezteti. Az EU jogszabályokat sokszor közrendi, közbiztonsági megfontolásból fel kell függeszteni. David Cameron menekültekkel kapcsolatos politikája kapcsán foglalkozni kell a menekült táborok kérdésével is, és csak a legsebezhetőbbek korlátozott számát lehet befogadni. A pool, a vonzó tényezőket csökkenteni kell, és a nemzetközi jogszabályokat, így például a menekültügyi egyezményt és eh, az eh, emberi konvenciót eh, be kell tartani, ahogyan Weber úr is elmondta, a legtöbb menekült nem Szíriából érkezik. A migráció és a menekültügy között különbséget kell tenni, bár összefüggés is van közöttük. Üdvözlők a PNR megállapodást, ezen az úton tovább kell menni. Az emberek eh, együttműködést eh, akarnak eh, a rendőrségek és a biztonsági szervek között. Köszönöm szépen, Fanorden úr. Most a liberális frakció képviseletében Ferhofstadt a szó Elnök úr, köszönöm. Egy kicsit hahoztam, hogy részt vegyek ebben a vitában, hiszen itt csak ismételjük magunkat újra és újra, és azt hiszem negyedszer vagy ötödszörre folytatjuk le pontosan ugyanazt a vitát. Egyetértek Guerrero úrral, nagyon pontos volt ez az analógia Sisyphusszal. Igen, európai határőrségre és partőrségre van szükség. Hát már hónapok óta a bizottság letette a tanács asztalára ezt a javaslatot, és még mindig várunk. Közben mindenki tudja, hogy ez az első dolog, amit meg kell tenni, regisztrálni, monitorozni, biztosítani a külső határokat. És amikor Van Ordentúr úrtól most azt hallom, hogy ön dicséri kamerán úrnak a menekült politikáját, hát kérem, hogy velem vagy más önkéntesekkel jöjjön el Kali mellé, és Tönkerkbe, a táborokba, ahol, ahol eh, terhes nők, gyerekek a sárban élnek, eh, akiket nem engednek be Angliában pedig a család tagjaik már ott vannak, és őket nem engedik be. Ez, ez a nagy, nyitott, de nagyon rideg politikája a konzervatív kormánynak szégyen, ha az ember elmegy ebbe a táborba, és megnézi, hogy milyen körülmények között élnek ott az emberek. Persze könnyű beszélni a déli határokról, hogyha megnézzük, hogy mi van Európa nyugati határain, attól félek, hogy végül is már nem alkalmazza Schengent. Dánia, Svédország, Ausztria, Szlovénia, Magyarország, és holnap lehet, hogy Németország is ezt fogja tenni. Ez lesz lehet Schengen vége. Ez lehet az európai igen, igen, ez az, amit önök akarnak. Önök vissza akarnak térni a brit birodalomba, ami még persze már nem létezik, de azért a valóság egy kicsit más. A valóság az, hogy ma az EU szét hullik azért, mert a tagállamok nem hoznak döntéseket. Nem az Európai Unió nem hoz döntéseket. A tanács újra és újra összeül, és remélem minden alkalommal hoznak döntéseket, például az európai határőrségről és partiőrségről, a migrációról, a gazdasági migrációról, egy új menekültügyi rendszerről, az áthelyezésről, a relokáciáról, ami kötelező rendszer lenne, és aztán mi történt? 290 embert helyeztek át hivatalosan abból a 160 ezerből, amire az Európai Bizottság javaslatot tett. És mindenki tudja, hogy még ez is csak elmélet, mert a valóságban már egy millióan vannak itt belül az Európai Unióban, és szükség van egy új rendszerre. Azt kérem tehát öntől, Tusk úr. Önnek egészen kivételes csúcs találkozót kellett összehívni február 19-ére a Brexitről, de egy hasonló rendkívüli csúcs találkozóra lenne inkább szükség. A migrációs kérdésben márciusig várhatna a Brexit. A legsürgősebb dolog, amivel most, amiről most kellene dönteni, a relokációs rendszer, a migráció, az új menekültügyi rendszer, és ez az első dolog, az Európai Parti Őrség és Határőrség létrehozása. Tehát ez a négy pont sokkal fontosabb, mint elkezdeni ezt a vitát a Brexitről. Mert lehet, hogy talál egy megoldást a Brexitre, és hogy Nagy-Britannia marad az Európai Unióban, de lehet, hogy addigra akkor nem lesz Európai Unió, ha így folytatjuk. Szóval, Verhofstadt. úr, most választhat. Nagyon sokan akarnak önnek kérdést föltenni. Az egész UKIP úgy látom jelentkezett gyakorlatilag. Hát akkor nézzük sorjában. Aki először jelentkezett, az Beten úr volt. Parancsoljam. Verhofstadt úr, mindketten ö, ö, különböző platformokról származunk, és mindig azért tisztelettel adozom az iránt, amit mond, mert világosan, őszintén, logikusan fogalmaz, ezt le kell, hogy szögezzem, bár teljesen más gondol, mint én. Ön hisz az integrációban, a gazdasági unióban, tudja, hogy mit beszél, amikor minél szorosabb euróról, Európáról beszél. Ezt megbecsülöm csak nem értek vele egyet. Meg szeretném önt hívni, amikor Nagy-Britanniában választások lesznek, népszavazás, akkor jöjjön és érveljen ott úgy, ahogy most érvelt, és majd meglátja, hogy milyen reakciókat kap. Köszönöm. Elfogadom a meghívást. Itt Farázs úr ennek örül és nevet, szereti az ilyen típusú vitákat, de jó, akkor vis, vigyük tovább azt, amit ön mondott. Mi lenne a brit gazdasággal az Európai Unió piaca nélkül? Mi lenne Londonnal, hogyha nem lenne Európában kereskedelem, ahol 70-80 százaléka a londoni tőzsdén az európai kereskedésből származó index szám. Tehát önök megőrültek, amikor a történetbe vissza akarnak menni a brit birodalom korába. Ez nem fog működni a mai modern világban. Köszönjük szépen. Most az Egyesült Baloldal nevében Cuber asszony kért szót. Parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács válasza a migráns válságra és ennek a háttere abban áll, hogy vár, vár, míg az összes migráns el nem indult otthonról, és de nem nyújtja a menekült ügyi kérelmét. Tehát gyakorlatilag gyorsítja a migrációt. Olaszországban, Görögországban kell azonban ezt a problémát megoldani, és az ő támogatásuk, illetve a kiutasításban való támogatásuk elmarad. Törökországot már támogatjuk, a saját tagállaminkat, Görögországot, Olaszországot azonban nem. Közben folyamatos emberi jogi jogsértések történnek, pont azért, mert az EU csak itt Brüsszelben oldja meg a problémákat, de nem megy oda a konkrét frontra. A Frontex pénzeit megnövelték, a biztonságpolitikai eszközeket megnövelték, de ennek a felhasználásán, a gyakorlati alkalmazásán van, kéne, hogy legyen a hangsúly, úgyhogy tényleg a menekültek eh, javára szolgáljanak ezek a pénzek, de hát erről szó sincs. Nem eh, lett biztonságosabb, legálisabb a valódi eh, menekült vándorlás, és minden más pedig rosszabb lett. A zöld frakció nevében Lunacsak asszony kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt kollégák, tisztelt ö, látogatóink a galérián! A decemberi csúcs legalább oda eljutott, hogy önkritikát gyakorolt az EU, hogy nem működik a menekült válság kezelése. Hát azt reméltük, hogy ez lesz az első lépés. Egy hónap eltelt, és ez a válság Team még mindig nem állt föl, mindig csak azt tudjuk mondani, hogy igen, nem jó a migránsválság. A befogadó központok, a hotspotok még mindig nincsenek felállítva, a ö, menekült menedékjogok kérők elosztása nem működik, és semmi sem indult be a gyakorlati elfogadott intézkedések közül, így hogy higgyen az európai lakosság abban, hogy kezeljük a problémát. Tusk elnök úr és Verhofstadt úr Verhofstadt úrral egyetértek abban, hogy a következő tanácsülésnek a migráns kérdéssel kell foglalkoznia. Minden tagállamnak, minden régiónak aktívan be kell csatlakoznia a megoldásba. A Schengeni határok újra bevezetése, ez tulajdonképpen a botrányok története. Ezek nemzetállami kényszer megoldások, már elindultunk visszafelé, sajnos az osztrák kormány sem jobb. A külügyminiszter leszögezte, hogy gyakorlatilag szinikus játék folyik, minél kevésbé fogadják be az észak-európai országok a menekülteket, annál nagyobb nyomás nehezedik a déli országokra, és mindenki a botrányra vár, hogy, hogy másnak kelljen kezelni ezt a botrányt, és nem neki. Köszönjük Lunacsak asszony. Most az évdéli frakció nevében Farage úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, nagy szeretettel várom Verhofstadt urat, ugyanis ön, hogy megvált, megvédte az Európai Egyesült Államokat, illetve az Európai Hadsereget. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szívesen fogadják majd önt a Brexit vitája során. Egy hónap telt el az Európai Tanács után, és tudom, hogy egy hét is hosszú idő a politika idejében, de az Európai Uniós vezetők őrülete, a Merkel féle kölni szilveszteri esetek, különböző kultúrák, eltérő kultúrákból érkező emberek biztonsági ellenőrzés nélkül ez biztonsági veszélyt jelent. És akkor elérkezett ugye a szilveszter. München vasútállomást lezárták, a fő vasútállomást egy terror veszély miatt, ami Szíriából, Irakból érkezett, ugyanott, ahol szeptemberben az emberek még örömmel fogadták a menekülteket. Én magam jól láttam ennek a történetnek az iróniáját, aztán jött, hogy mi történt Kölnben. Körülbelül ezer fiatal férfi szexuálisan bántalmazta, abuzálta a nőket. Ez volt az egyik legszégyen teljesebb közrendi eseménye a modern Európának, és a sajtó és a rendőrség még így is megpróbálta eltusolni a dolgot, és egyes német politikusok azt mondták, azt javasolták, hogy a német fiatal nőknek kellene máshogy öltözniük és máshogy viselkedniük. Ez óriási sértés. Egyiptomban például ezek a támadások a mindennapi élet részét képezik legyünk bátrak, mondjuk ki, hogy ezek a támadások nem elfogadhatók semmilyen európai városban, és biztosítanunk kell, gondoskodnunk kell arról, hogy soha nem történik ez meg újra. Aztán jön a következő Európai Tanács, és Cameron úr biztosan lezárja majd az újra, újratárgyalásokat, valószínűleg lesznek majd kisebb módosítások, és biztos úgy fog visszatérni a tanácsülésről, hogy kaptunk ígéreteket, azonban azt nem vehetjük el az emberektől, hogy meg kell védeni a határainkat. A britek tudják, hogy ezek a kölni férfiak Európai Uniós útlevéllel fognak rendelkezni, és eljönnek majd az Egyesült Királyságban. Alison Pearson a déli telegraftól azt mondta, hogy nem tudta eldönteni a Brexit-tel kapcsolatban, hogy mi a helyzet, azonban Köln után az uniós népszavazás már arról szól, hogy a brit nők biztonságban élhetnek-e. Ugyanis a megfelelő arra kell szavaznunk, hogy lányaink, unokáink úgy éljenek, ahogy akarnak, mosolyoghatnak. Én ugyanis most már jól tudom, hogy mi, mit akarok. 2016 lesz a teljesítés éve ich muss zunächst a következőt szeretném kérni. Lucsanek asszony, Luka úr egy kérdést szeretett volna feltenni önnek, de erről megfeledkeztem. Térjünk vissza erre. Farázs úr, Ferhofstadt úr pedig önhöz kíván szólni. Nos, a UKIP eh, a eh, szexuális zaklatás kapcsán hát elég nagy listát tudna felmutatni érintettségben. Elnök úr, ez most észszerű viselkedés itt a házban, itt most tisztességre, udvariasságra, egymás tisztelésére szólítok fel. elnök. Még nem adott nekem lehetőséget arra, Farázs úr, hogy reagáljak erre, vagy mondjak valamit, de hát a um, saját uh, hatékony módján ismét magához ragadta persze a szót. Verhofstadt úr biztos elmondaná, hogy uh, mi indokolta ezt a kijelentését, hogy az ön pártjával uh, szangba hozta a szexuális zaklatást. Hogyha ezt nem tudja megtenni, akkor rendre utasítom. Hogyha meg tudja indokolni, akkor ennek utána járunk de mindenek előtt ezt feljegyeztem. Font Storch asszony, ön is szót kért, és Lunacek asszonynak szeretne feltenni egy kérdést. Schulz úr, valóban. Lunacek asszony, csak egy rövid kérdés. Ausztria és Németország kapcsán. Az ön véleménye szerint Németország mikortól jogos valamit tenni, hány migránsot kell Németországnak felvenni számot mondjon, itt a millióból indulunk ki, mi után tehet már valamit. Van Stors asszony nyilván tudja, hogy nem működik ez a kérdés így számokra hagyatkozva. Most hogy csináljuk ezt, hogyha Németország vagy ön, remélhetőleg ez sosem fog bekövetkezni, de mondjuk ön kerülne kormányra, és azt mondaná, hogy egy milliót fogad be Németország, és akkor az egy millió utáni elsőt, akkor ezt visszaküldik, vagy nem működik ez a felső plafon. Köszönöm. Az ENF frakció képviseletében eh, Meyer képviselőasszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Tanács, a tavaly decemberi Európai Tanács eh, eredményeit nem lehet eh, elválasztani az azt megelőző ülésektől. Sok szép dolgot leírtak papírra, de a határok lezárására még mindig nem kész az európai elit. Az elmúlt hetek híradásait, ha megnézzük, ebben a hónapban 21-szer annyian keltek át a tengeren, mint a megelőző hónapban. Kölnben, Hamburgban, láttuk, hogy szexuális zaklatások történtek, ugyanúgy, mint Ausztria több helyén, Svédországban, aztán Isztambulban egy szíriai menekült robbantott fel német turistákat. Nézzük meg, mi történik Kaléban, Dortmundban pedig két transzexuális bevándorló okozott problémát. Több bevándorló eredményeképpen nő a erőszakos cselekmények, nők megerőszakolásának a száma. Le kell zárni a határokat, meg kell tudni védeni magunkat. Biztonság, szabadság, a kultúránk védelme, ezt ne hagyjuk tönkretenni. Köszönöm szépen, Meyer asszony. Most pedig Szeliánopoulos képviselő következik a függetlenek képviseletében. Köszönöm. Az Európai Tanács következtetései kapcsán mindig azt emeljük ki, hogy mindig a tőke érdekében teszünk mindent mik csökkentenek, mindig csökkentik a nyugdíjakat, a szociális ellátásokat, ehelyett imperialista intervenciókra kerül sor, háborúk, terrorellenes stratégia, és ennek kapcsán új piacokat és új energiaforrásokat hódítanak meg nő a szegénység, és egyre szörnyűbb lesz a menekültekkel kapcsolatos helyzet. Valamit tenni kell a menekült válság kapcsán, ugye itt vannak a hotspotok, de most az a helyzet, hogy a többség lassan belefullad a vagy fele, földközi tengerbe, vagy mégis Görögországban fog maradni. Most szó van egy európai határ és őrségről és parti őrségről. Hát ennek kapcsán is kell mondani, hogy ez Görögország szuverenitását súlyosan sérti és gondolni kell a Törökországgal kapcsolatos helyzetre is. Az EU-ban a kapitalizmus nem változik, itt csak a népek tudják megváltoztatni ezt a helyzetet. Köszönöm szépen. Jól értettem, hogy Ferhofstadt úr ügyrendi kérdése van? igen, ön feltett nekem egy kérdést, és én azt mondtam, hogy ha Google-ba beadja, hogy UKIP és harassment, akkor megkapja a választ, és az én felvetésem indokát. Elnök, hát köszönöm szépen ezt a tippet. Most pedig Lamassur képviselő következik. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Legyünk nyíltak. A migráns kérdésben mindent elrontottunk. Először is a tagállamok a kicsitől a nagyik, a zártabbak, a nyitottabbak, a Schengeni országok és a Schengen kívüli országok. Az Európai Unió képtelen volt a relokalizációt végrehajtani, ugye, és ők még eleve csak a 10%-át tennék ki az összes menekültnek, és ennek csak ugye kis töredéke valósult meg ennek is csak a nemzeti egoizmusuk sok útja nem járható. Nincs más út, erről le kell térni. Minden tagállam gyakorlatilag azt csinálta, hogy szomszédjára nyomta át a problémát, vagy az Európai Unióra, de nehogy ne kelljen valamit tenni. A tagállamok azonban a mai rendszerben nem dönthetnek egyedül, mindenki mindig segítségre, együttműködésre szorul, akármilyen politikáról van szó. Ha egy tagállam azt hiszi, hogy egymaga képes megbirkózni a származási ország problémájával, vagy a háború problémájával, akkor téved, hogy Törökország, Líbia ügye egy ország által kezelhető. Elnök úr, ha az Európai Unió egy szuverén szervezet, akkor magához kell, hogy ragadja a kezdeményezést és a döntéseket. Nekünk kell dönteni, és ha megosztottak vagyunk és maradunk, akkor el fogunk merülni. Egyesülve azonban képesek lehetünk bármilyen kérdést megoldani. Vannak most itt érzelmek, és vannak ö, ö, racionalitások, de ami számít az, hogy felelősek maradjunk. Köszönöm szépen! Köszönjük, Lamassur úr, üdvözlöm Önöket. Most két percben Fajon asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyik válságból a másikba csúszunk az EU-ban. Nem lehetek optimista a decemberi csúcs után, hogyha menekültekről is migránsokról beszélünk, nehézségek vannak a hazaszállításkor, az elhelyezéskor, az együttműködéssel is nehézségek vannak Törökországgal és másokkal. Felszólítottam az kormányzati embereket, hogy szereljék le a kerítéseket, de helyett újak keletkeztek. Egyre intoleránsabbak vagyunk. Nyilvánvaló, hogy az emberek aggódnak aggódnak amiatt, hogy nem létezik európai szolidaritás. Aggaszt bennünket, hogy mi történik a későbbiekben. Mi történik majd, amikor nagyon sok menekült érkezik Európába. Az Európai Unió nemrégiben néhány évvel ezelőtt megkapta a béke és ez motivál, ennek motiválnia kell bennünket, hogy együttműködjünk, hogy dolgozzunk, és jellemző, hogy igazából egyetlen állam sem tudja egyedül megoldani ezt a problémát. Ha csak pessimisták vagyunk, az biztos nem hoz megoldást. Nem lehetünk egoisták, önzők, nacionalisták mert így nem tudjuk megtalálni a megoldást. Talán kevesebbet kéne úgy általában beszélnünk, ha többet kellene egyeztetnünk, többet kellene tennünk. Nehéz helyzetbe kerültünk, és szégyen, ahogyan heteken keresztül ugyanazt mondjuk, mint például itt a mi intézményünkben is, és nem történik közben semmi. Ez akár politikai öngyilkosságként is felfogható. De ha nem teszünk semmit, akkor nem lesz Európai Unió. Futiga asszony következik egy percre. Köszönöm szépen. Az Európai Tanácsnak arról kell gondoskodni, a bizottságnak megfelelő projekteket kellene alkalmazniuk, bevezetniük és vizsgálniuk, hogy mit lehet tenni, ha adott esetben erőszakos cselekményeket felmagasztalnak. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy az Európai Unió és az Európai Unió tagállamai közötti kapcsolatok egyre nehézkesebbek, és éppen a mai Lengyelországgal kapcsolatos vita egy Brexit veszélyt is növeli. González Penyász asszony következik egy percre. Köszönöm szépen! A héten ér véget az európai szemeszter, ne, ve, ne, ve, ne felejtsük el, hogy Görögország milyen súlyos pénzügyi válságot szenvedett. Európai, az Európai Unió elvette Görögországtól szuverenitását, és azt gondolom, hogy szégyenletes az, amit az Európai Unió tett, Európai Unió tett Görögországgal. Nem lehet nem lehet a szociális vívmányokat elvenni az emberektől, nem lehet a jó létet elvenni az emberektől, vagy ott van a TTIP is. Mi a helyzet az emberi jogokkal és a szociális jogokkal? Egyre nagyobbak az egyenlőtlenségek az EU-ban. Egyre inkább kétsebességes Európáról beszélhetünk, eltér a déli országok, illetve az északi országok helyzet. Erről miért nem beszélnek? A bizottság elnökét amiatt vizsgálják, mert a multinacionális cégeknek túlságosan kedvező adórendszert hozott létre. Azt gondolom, hogy embe, azt gondolom, hogy humanitárius válság alakult ki bizonyos helyeken. Gondolkozzunk el ezen, illetve gondolkozzunk el a menekült jogon is. Köszönöm. Köszönöm Ferrara, Képviselő következik két percre. Köszönöm. Az európai tagállamokban egyre nagyobbak a különbségek a biztonsággal, a gazdasági és monetáris unióval, a menekültügyel kapcsolatban. Juncker elnök úr arról beszélt, hogy egyszerre több válságot élünk meg. Sokan gyakran először Brüsszelt kritizálják, és nem néznek tükörbe. Az olasz kormányra utalok. Azt hallottuk, illetve azt olvastuk az a sajtóban, hogy Renci úr ideges, és azt állítja, hogy Brüsszel nem megfelelő partner, nem partner a párbeszédre. Nem újdonság, hogy így gondolkodik Renci úr. Sajnos nem elég szavahihető az olasz kormány, valójában nem is a polgárok választották. Ezért miért is lenne képes arra az olasz kormány átlásra, mire van szüksége az embereknek, európai szinten, illetve olaszországi szinten is. Kár, hogy az, hogy az Európai Bizottság csak most jön erre rá. Nem van, nincs, nincs igazából párbeszéd Renci úr és ön között, Juncker úr. De sajnos nem ez a legnagyobb baj, hanem hogy az állampolgárokkal sem folytat párbeszédet. Az állampolgárok beleuntak az Európai Unióba. Azt gondolom, hogy képviseleti válságról is beszélhetünk. Az emberek nem értik, hogy mi a helyzet. intézményi döntéseket hoznak zárt ajtók mögött, az Európai Tanácsülését még mindig zárt ülések mögött tartják, nincsen jegyzőkönyv sem, nem, tűnik, nem, tudja az ember, nem tudják az emberek, hogy mi történik ott. Mi történik akkor a közvetlen demokráciával? Erre lenne szükség. Az európai polgár próbálja megérteni, mi történik, de ez lehetetlen. Szeretné tudni, hogy mi folyik a feje fölött, milyen döntéseket hoznak. Milyen érdekeket védenek itt. Juncker úr, Tusk úr, kérem magyarázzák ezt el jobban. Valójában mi a helyzet? Jó lenne, hogyha erre válaszolnának. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Bizottó asszony. Egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, kicsit össze vagyok zavarodva, és nagyon aggódom. Néhány hónappal ezelőtt elhangzott itt az, hogy a bevándorlás nagy lehetőség Európa számára. Most viszont bevalljuk, hogy ez bizony probléma. Az a helyzet, hogy térdre kényszerít minket a bevándorlók tömege. Egy millió bevándorló érkezett Európába az elmúlt év során, és valószínűleg még többen érkeznek. Eléggé kaotikus lett a helyzet. Városainkat illegális bevándorlók özönlik el, özönlik el és eh, ki kihasználják azt, hogy mi befogadjuk őket. Ott van például az, ami Kölnben történt. Ez is azt jelenti, hogy Európa, az Európai Unió kudarcot vallott, a ellenőr, ellenőrizetlen bevándorlás megoldatlan probléma. Jó lenne, hogyha megfelelő forrásaink lennének ahhoz, de jó lenne, hogyha meg, lenne az, meg lennének az erőforrásaink ahhoz, hogy segítsünk a bevándorlóknak, leginkább a származási országban kéne ezt megtenni. Nincs szükség blablablára, hanem néhány szabály kell, ami alkalmazható. Köszönöm, színadinos kollégő. Kérdés, Πρόεδρε, όταν η Επιτροπή ανακοινώνει μεγαλεπίβολα σχέδια για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και της τρομοκρατίας... Köszönöm szépen. A bevándorlás és a terrorizmus válságával kell szembenézni. Mit tesz a bizottság és a tanács? Mit teszünk? Törökországnak adunk pénzt, Törökország viszont továbbra is pénzeli az iszlám államot. Oda kell figyelni arra, hogy mi történik Görögországgal. Mi a helyzet az át, áthelyezési tervel, a bevándorlók áthelyezésével? Beszéltünk európai partőrségről, de jó lenne, hogyha nem kényszerítenének arra, hogy a pénzüket önöknek adjuk. Miért kell az önök badarságait hallgatnunk Görögországban? Honla, honnan lesznek meg a megfelelő források ahhoz, hogy legyen egy európai parti őrség? Beszéltek a szolidaritásról és a, az arányosságról. A határok védelme tagámi feladat. Olaszországban most parti őrséget próbálnak létrehozni. Köszönöm szépen, González Pons képviselő következik másfél perc. Tudjuk, hogy nehéz időket él meg az Európai Unió. Erike Guerrero is elmondta, hogy milyen problémáink vannak, de többen is utaltak arra, hogy a nőket megtámadták Európa középső részén, illetve hogy a xenofóbia jelensége is terjedőben van. Nagyon fontos ugyanakkor például az olyan jellegű problémák megoldása is, mint Lengyelországban a jogállamiság visszahúzódása, illetve ennek kivizsgálása. Sok dolgot azonban nem mondott el Juncker úr és Tusk úr. Sajnos jövő évben is beszélünk meg még a bevándorlásról, mert a szíriai probléma nincs megoldva, mert a tagállamok nem alkalmazzák a közös menekültügyi politikát, és valószínűleg terrorizmusról is beszélünk majd még jövőre is, hiszen ez továbbra is beszélt jelent, és azért is, mert nem osztjuk meg az információinkat. Tavaly két szörnyű terrorista cselekmény történt, és ne felejtjük el azt, hogy kilenc német állampolgár vesztette életét az isztambuli terrorista akcióban. Kínáról is fogunk beszélni, nem vagyok ugyan jós, de valószínűleg erről is beszélünk, és beszélünk az Egyesült Királyságról is. Azért, mert Európa veszít hogyha az Egyesült Királyság nélkül létezik, de ebből, ebben vesztes lesz az Egyesült Királyság is. Azt mondom az Egyesült Királyságnak én, amit a, ők a skótoknak, better together. Rübig úr szeretne önnek föltenni egy kérdést, González úr, parancsoljon. Rübig úr szeretne egy kikártyás kérdést feltenni, ezt elfogadja? Uh, Köszönöm szépen. Szerintem fontos lenne egyszer azt is elmondani, hogy Görögország és Spanyolország vonatkozásában mi a stratégia migrációs válságra vonatkozólag. Érdemes lenne megnézni, hogy hol is tartják be igazán az európai szabályokat. Talán ezt kifej, kifejthetné nekünk. Eh, Nagyon fontos, hogy a bizottság elvégezze munkáját a menekült kérdéssel kapcsolatban, ezt most jelenleg megteszi, végzi a munkát és remélem, hogy a tagállamok is végrehajtják a kötelesség, kötelezettségüket. Tehát a tagállamoknak meg kell azt tenni, vagy végre kell azt hajtani, amiről dönt az Európai Unió. Köszönöm. Rodríguez asszony következik. Yes, uh, Mr. President, we are dealing with overlapping uh, crises, but I do believe that we should clearly identify which are the central problems. Igen, a központi problémát mindenképpen kezelni kell, és ez az, hogyha az Európai Uniót egyben akarjuk tartani, az Európai Unióját, egységét meg akarjuk körözni a két központi probléma, amit már bevezettem, az a menekült válság kezelése, másrészt pedig a környezet védelme Európai Unióban. Ez, a kettőt együtt kell kezelni, ezért azt javasolnám, hogy három kezdeményezés, három nagy beruházási kezdeményezést kellene indítani, ami munkahelyeket teremtene mindenek előtt fiatal emberek számára. Ezek a következők, ezek a célok, egy tényleges európai határ kialakítása, a második a társadalmainkat felkészíteni arra, hogy integrálják a menekülteket, és együtt kell működni a származási országokkal, hogy kezelni tudjuk a menekült áradatot. Azt gondolom, hogy ez egy nagy felelősség, ha az európai határokról beszélünk, itt fizikai infrastruktúráról, logisztikáról, személyzetről, szoftverről beszélünk, ez egy hatalmas beruházási kezdeményezés a migránsok esetében, hiszen el kell őket helyezni, épületeket kell emelni, stb. A harmadik pedig fiatal embereket eh, fel lehet készíteni arra, hogy részt vegyenek ezekben a munkákban. Eh, eh, köszönöm. Albiol Guzmán képviselő következik. Másfél perc. Köszönöm szépen. Ma és ülésen az Európai Bizottság elnöke Juncker úr, Avramopoulos biztos úr és Tusk úr, a tanács elnöke, szerintem le kéne, hogy mondjanak, hiszen képtelenek voltak arra, hogy a menekült válságot kezeljék. Azért is, mert a 160 ezer a 160 ezer bevándorló befogadására szükség, irányuló bizottsági, bizottsági terv röhelytárgya lett. Sajnos embertelen körülmények között élnek a menekültek a táborokban, az Európai Unió pedig nem szolidáris és nagyon is kegyetlen területé vált. 3 milliárd eurót adtak Törökországnak, hogy a Törökország végezzel a piszkos munkát, hogy, a, hogy megakadályozza, hogy a menekültek elérjenek Európába hogy a szolidaritást egy olyan kormány végezze el, amely folytonosan tiszt, sárba tiporja az emberi jogokat. Micsoda, micsoda segítség ez? Ez újabb indok arra, hogy mind a három említett személy lemondjon. Köszönöm szépen, Lundgren képviselő. Köszönöm szépen. Kudarcokkal teli évet tudhatunk magunk mögött. Most pedig a lehetőségek éve elé nézünk, remélhetőleg, hogy itt most már nem kell több kudarccal számolni az együttműködésben. De ez ideig úgy tűnik, hogy szinte bibliai méretű katasztrófát éltünk meg, mindenféle ellenőrzés nélkül engedjük be az embereket Európába, egyre több a terrorista támadás, egyre több a nemi erőszak, olyan méreteket ölt mindez, amilyet még nem is láttunk Európában. Példátlan méretű katasztrófának vagyunk a tanúi. Felmerül bennem, hogy egyetlen talán érdemes-e még a nemzeti hozzájárulást fizetnünk az EU költségvetéshez. Tusk úr, Juncker úr, önök hatalmas bért tesznek zsebre, és hogyha megnézzük, még visszamenőlegesen is fizetünk a képviselőknek, hát hogyan tudunk így hitelesen kiállni Európáért? Atkinson képviselő, egy perc. Decemberben és most is lekerült a napirendről a Németországban elkövet, elkövetett molesztálások és nem, nemi erőszak ügye, mindeközben egyre több migráns érkezik Európába, Németországban molesztál, nőket molesztáltak, Svédországban, Ausztriában is különböző atrocitásokra került sor. A bajorok pedig Merkel asszonyhoz küldik buszokon a migránsokat, aki őket visszaküldi. Ez egyszerűen nem fair eljárás. Angela Merkel 800 ezer migránst várt karokkal, most már több mint egy millióan érkeztek, sőt, hát számíthatunk arra, hogy a családtagjaikat is magukkal akarják majd hozni Európába, ez már akkor 10 millió. Hogyan kezeljük ezt a helyzetet? Egyre több menekültábort építünk a közel-keleten és Észak-Afrikában, és ezeket kell eh, pénzügyileg támogatni, ezek, ezen táborok fenntartását. Itt eh, civilizációk harcáról van szó, és nem tudhatjuk mindez hová vezet. Kefalojanis képviselő, másfél perc οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές συνεχίζουν αμύωτες και μάλιστα σε αναλογία... A bevándorlás ugyanolyan ütemben folyik, mint eddig. Minden harmadik bevándorló menekült. A Mágrebből, Marokkóból nagyon sokan a menekültekkel érkeznek az EU-ba, mert az Európa melletti, tehát az Európai Unió melletti európai országokba ezeknek az embereknek nincs szüksége vízumra. 2016 elején többen is életüket vesztették már az égei tengerben, fiatalok és gyerekek is. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy véget, vegy, véget vessünk a szíriai háborúnak biztonságos otthonokat kell teremteni. Annak semmi értelme, hogy véletlenszerűen szétszórjuk ezeket a menekülteket az Európai Unióban. Nagyon fontos, hogy védjük külső határainkat, illetve belső határainkat is. Köszönöm. Köszönöm, Fleckenstein úr, két perc. Frau Präsidentin. Elnök asszony, kedves kollégák, vékonyodik a levegő odahaza is Németországban. Egyszerűen azért, mert az emberek látják, hogy nem tudjuk kezelni igazán a helyzetet. És sajnos Brüsszelre mutogatnak, és nem a tagállamok fővárosaira eközben. Igenis, kötelességünk, feltétlen kötelességünk, hogy kezelni tudjuk a helyzetet. Időközben német miniszterek szembe szállnak a kancellárasszonyjal, például Weber kolléga pártjából, akik azt mondják, le kell zárni a határokat, vagy tervet kell készíteni erre, miközben azt is tudjuk, hogy a határok lezárásával nem oldjuk meg problémát, egyszerűen plusz problémákat teremtünk. Azonban, hogyha meggyőzőek akarunk lenni, akkor többet kell kínálni annál, mint amit én most kínálni tudok a vita után. Most ha hazamegyek, a Tusk úr beszélt, és azt mondta, hogy a legfontosabb problémákat megbeszéltük, és konstruktív vitát folytattunk Cameron úrral. Ezt mondom majd oda-haza, az egységes piacot intenzívebbé kell tenni, foglalkoztunk az energiaunióval. Hát ez nem az. Az emberek tudni akarják, hogy mi történik, mit teszünk valójában. Ezért azt gondolom, hogy be kéne fejezni ezeket a vitákat. Nem kéne több beszámoló a tanács részéről, ha csak azt halljuk, hogy foglalkoztak ezzel. Mi el is hiszük, hogy foglalkoztak vele. Eredményeket akarunk látni. Tusk elnök úr talán eh, tegyünk úgy, mint a pápa választásnál zárjuk meg mindenkit, és amikor a fehér füst felszáll és tényleges eredmények születtek, akkor kell kiengedni őket. De az, hogy két havonta összeüljünk és elmondjuk egymásnak, hogy problémák vannak, és még mindig vannak, ez nem kell tanács. Most pedig személyesen szeretnék valamit megígyezni. Köszönöm szépen, ahogyan tegnap egy nehéz feladatot kezelt. Tudni illik, egy demokrácia vitára van szükség, és nem Lengyelország besingre. Kérem fejezze be, mondja az elnöke egy kék kártyát is látunk. Elfogadja a kék kártyát, Fleckenstein úr? Hallgat, vagy figyel, Fleckenstein úr? Én látom. Nem tudom, hogy mire mondott igen, de még nem tudja a kérdést. Képviselő úr, elnök asszony. Képviselő úr, az imént emli, megkérdőjelezte a külső határok védelmének költségvetését, és a, de ha ténylegesen lemondanánk a határvédelemről, mit tudnánk akkor tenni? Milyen konkrét intézkedéseket javasolna? Másokat bírált, de én konstruktív javaslatot a szociáldemokratáktól még nem kaptam. Hogyan válaszolnak erre a szociáldemokraták? A szociáldemokraták válasza az az, amit itt a parlament adott, ez a mi parlamentünk. A külső határokat védeni kell, ellenőrizni kell. Csak akkor van okunk arra, hogy lemondjunk arról, hogy Schengent tönkretegyük és kivégezzük. Ez a feladatuk az államok vezetőinek, a miniszterelnököknek. Erről beszéljenek, hogy ezt hogyan tudják megoldani konkrétan. Aki ebben nem akar részt venni, az gondolja meg, hogy Schengenben jól érzi -e magát a Schengeni övezetben. Mert ha mindenki elkezdi lezárni a saját határát, akkor nincs Schengen többé. De akkor már erről vitázni se kell. Vilmos asszony, parancsoljunk másfél perc, azt mondták nekem. Igen, megint megbeszélünk egy olyan problémát, amiket David Cameron okoz, és nem a tényleges kihívásokkal foglalkozunk. És ugyanez volt a helyzet decemberben a csúcson. Igen, és nem akarom Cameron tárgyalásait támogatni, az ő prioritásai nem az én prioritásaim. Például hol vannak a problémák, kikérnek vissza a rossz szabályokkal, nem, igenis, már rengeteg javaslat született ebben az ügyben. Az antieurópaiak a jobb oldalról az EU jogalkotást, az EU jogot támogatják például, amit a munkavállalók érdekében fogadtak el. Ezek az emberek egyszerűen nem kerülnek megtárgyalásra, és úgy gondolom, hogy az Nagy-Britannia tagsága megkérdőjelöződik, akkor ez a dolgozó emberek kárára megy. Igen, egyszerű emberekről van szó, őnekik az egészségügy az nem bürokráciát jelent. Igenis, az üzleti élet is Európával kereskedik, a gazdaság is ebből él. A dolgozó emberek számára semmilyen körülmények között nem, jöhet, nem, nem fognak jobban élni az EON kívül se. Éppen ezért meg kell állapodni mert különben nehézségeink lesznek a brit szava, népszavazás során, és ez rossz lenne Nagy-Britanniának és Európának is. Tényleg másfél perce volt? Tojasszony következik egy perc. Európában egyszerre több válságot is megélünk, és ennek bizony komoly veszélyei vannak, tudjuk, hogy mi a kockázat. És úgy tűnik, hogy mindent megtem, és ezt ön is elmondta Juncker úr, hogy Európát megmentsék. Európa mai helyzete és jövője is kockán forog. Olaszország megfelelő válaszokat szeretne. Jó lenne, hogyha meg is tennék azt, amit mondanak a migrációról, hogyha a rugalmasság, és ha a rugalmasság és amilyen munkahelyteremtésről mondanak, az mind megvalósulna. Európa barátok vannak és ambiciózusok. A, várs- a választásokat azzal nyertük meg, hogy, megpróbált, hogy azt mondtuk, hogy újra fogjuk indítani a gazdasági növekedést. Ezt kéne megpróbálni elérni. Egy kicsit mindig lejjebb kell süllyedni, hogy aztán fölfele íveljünk. Nos, beszéltek az előbb az olasz kormányról. Nos, jó lenne, hogyha az ideológiai megszorító rendszerből most már kilépnénk, hiszen ez inkább az egyenlőtlenségeket teremti. Szociális agendára van szükség és munkára. Köszönöm, Köszönöm, Toljasszony, mondja az elnök. García Pérez képviselő következik, egy perc. presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Tusk úr azt mondta hozzászólásában, hogy Európa erősebb, mint gondoljuk hadd mondjam el azt, hogy pontosan ez a baj, hogy nincs meg a szavahihetőség. Ma itt az európai projekt mellett állunk ki. Nagyon nehéz elmagyarázni azt, amit nem lehet megmagyarázni. Ma a menekültek nem feltétlenül szerepelnek a lapok első oldalán, de még mindig szégyenletes az, amit velük kapcsolatban tapasztalunk Európában a nagyon alacsony hőmérsékletet bizony a menekülteknek a táborokban kell átvészelniük. Gondoljuk csak el, mi lenne, hogyha saját gyermekeink lennének a táborokban. A tanács felé, a kormányok felé fordulok. Nem szégyelik magukat? Nem gondolják, hogy meg kell tenniük a feladatukat? Nagyon sok probléma van, sürgős, hogy ezekről a problémákra megtaláljuk a megoldást. Köszönöm. Jotova asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni önnek, Juncker úr, az Európai Bizottság erőfeszítéseit az európai migrációs válsággal kapcsolatosan. Mégis szeretném felhívni a figyelmét egy furcsaságra a legutóbbi következtetésekkel kapcsolatosan. Ha elolvassa a következtetéseket, láthatja, hogy itt múlt időt használnak. Ez nem csak nyelvtanilag furcsa, hanem azt is mutatja, hogy a tanács lényegében nagyon keveset ért el. Tudja ön, Tusk úr, hogy a leghangosabbak azok, akik most a határok lezárását követelik. Vannak tagállamok, akik azt követelik, hogy legyen egy új ügynökség, amely megerősíti külső határok védelmét, és ez az ügynökség csak a Schengen térségre vonatkozna, és nem foglalkozna az összes külső határszakasz védelmére. Hogy ez miért van így, azt nem tudjuk, erre a kérdésre nem válaszol a tanács. Úgy tűnik Törökországgal kapcsolatosan is nagyon keveset sikerült csak elérni, és rengeteg az ismeretlen tényező a visszafogadással kapcsolatosan is. Ferreira képviselő következik. Köszönöm szépen! Az euróvezeté bankmentés és bankszanálás európai szinten teljesen új módszerrel történt az eddigiekhez képest, erről szeretnék most beszélni. 2015-ben az Európai Tanács két kötelezettségét nem tartotta be. Az egyik az lett volna, hogy az európai stabilitási mechanizmus azonos kritériumokat tartalmazott volna, közös lett volna a finanszírozás. Erről a kötelezettségről állapodtak meg a parlamenttel is, azonban mégis megbukott mindez, és aztán 2011-ben Van Rompuy úr is kötelezettséget vállalt egy új egységes mechanizmusra vonatkozólag. Itt is szó esett egy közös garancia alapról, Azonban ezt a kötelezettségét sem tartotta be a tanács, illetve nem tartották be a tagállamok ezt a kötelezettségüket. Ez is nagy mértékben rontotta a tanács hitelét, remélhetőleg a tanács a jövőben betartja kötelezettségeit. Köszönöm szépen. Spontán hozzászólások következnek, eddig hatan iratkoztak fel. Spiráki asszony az első. Egy perc. Kiria Prodre, Prodre Junger, Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt Juncker úr. Azt hiszem, hogy két fontos dologra kell odafigyelnünk, hogyha gyorsan meg akarjuk oldani a válságot. A migrációs válságokból úgy lehet kilábalni, hogyha az európai intézmények fölébrednek, illetve hogyha a harmadik országokkal egyezményeket írunk alá. Itt az ideje annak, hogy elgondolkodjanak azon, hogyan tudjuk, hogyan tudunk szankciókat megfogalmazni, hogyha a tagállamok nem hajlandóak teljesíteni kötelezettségeiket. Sajnos egyenlőtlenségeket tapasztalhatunk Európa szerte. Nem a... Sajnos a leggyengébbek, a legszegényebbek ugyanolyan terheket kell, hogy vállaljanak, mint a leggazdagabbak. És pontosnak tartom, hogy Törökország sokkal többet tegyen. Az elmúlt két hétben Görögországba 30 ezeren érkeztek Törökországból, nem sok volt közülük menekült. Az illegális bevándorlókat nem küldik vissza, ehhez kéne egy mechanizmus. Szanyi úr következik. Szanyi úr. Tibor. Tibor. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök asszony e, végighallgatva ezt a vitát e, bennem azért fölötlött az hogy mit is csinálnak itt mi az európai parlamentben. E, én méltatlannak érzem azt hogy tagországokban elkövetett hibákért cikcakkokért itt bizottságot vagy tanácsot tegyünk felelőssé. szóval itt a tagországoknak rendkvül komoly felelőssége van. például merkel asszony befogadó szavait üdvözöltük sokan de azért csak ott maradt a kérdés hogy valakinek joga van e akár egy német kancellárnak is joga van e egymillió embert behvni egy közös térbe? aztán persze mindannyian küszködünk ezzel. aztán van aki éptett kertést van aki nem és ami a legfontosabb most megint záródni akarnak bizonyos kertések. mi lesz a balkánon? azt hogy fogjuk kezelni? ezek az igazi kérdések és én szerintem itt vissza kell utastani a tagállami önállóságot és igenis igenis sarkára kell állni a tanácsnak meg a bizottságnak. köszönöm szépen! Csak üdvözölni tudom, amit eldöntött az Európai Tanács, hogy a határvédelmet erősítsük. Az Európai Unió migrációs politikája oda vezetett, hogy óriási problémáink lettek. És ez bizony nem csak a következő hónapokban foglalkoztat bennünket, majd hanem minden bizony az egész évtized során. Világosan kell látni, hogy ilyen mértékű migráció azt jelenti, hogy a tagállamok egyszerűen nem tudják végrehajtani a szabályaikat, mert ezek a szabályok más körülményekre készültek. Nagyon fontos az, hogy védjük azokat a személyeket, akiknek az életük veszélyben van, de egész népeket nem tudunk befogadni, ez nem lehet a feladatunk. Az elmúlt hónapokban egy olyan bevándorlást láttunk, ami ahhoz vezetett, hogy a jövőben a szociális problémák súlyosodnak Európában, a jó szabályokat nem tudjuk átültetni a gyakorlatban, és az európai integráció előnye és veszélybe kerülnek. Sebastian Nem látom. Epidideus úr következik. Το μεταναστευτικό είναι ένα ακόμη σοβαρό θέμα το οποίο δυστυχώ. Köszönöm szépen, a bevándorlás komoly probléma. Az Európai Unió rosszul nyúlt hozzá ehhez a problémához. Nem volt bátorságunk ahhoz, hogy a problémát úgy kezeljük, ahogy kell. Nem feltétlenül az a megoldás, hogy falakat állítunk fel a határainkon. Szerintem Törökországban kell megoldani a problémát, nem hotspotokra van szükség, hanem nem szabad beengedni az embereket Európába, de ezt nem tesszük meg. Európában kéne az Európai Uniónak éreztetni, hogy mennyire erős és hatalmas, illetve Európában kéne érezt, Európának, Törökországban kéne éreztetnie, hogy mennyire erős és hatalmas. Nem fenyegetni kéne a szomszédainkat, hanem a szerencsétlen embereken segíteni kell. Meg el kell azt is oldani, hogy a görögök tudják védeni a határaikat. Köszönöm szépen! Nos, tisztelt bizottsági elnök úr, mondja Sajdorova asszony, nos, nagyon örülök annak a kezdeményezésnek, amelyet 2015. decemberében határoztak el, de sajnálatos az, hogy 7 hónappal, tehát 2016. júliusáig elhalasztották ennek a végrehajtását. A legtöbb tagja az Európai Uniónak támogatja ezt a kezdeményezést. Ez az ön feladat, hogy ez meg is történjen. Az Európai Parlament nagy része támogatja önt ebben. Örülnék neki, hogyha a következő tanácsi ülésen folytatnák ezt a témát, sőt, szerintem sor kerülhetne, sor kerülhetne februárban egy rendkívüli tanácsülésre. Köszönöm szépen, vége. A spontán hozzászólásoknak ezzel mondja az elnök Juncker úr következik. Madame la Présidente, mes très chers collègues. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Értem azokat, akik belefáradtak abba, hogy napról napra, hétről hétre, holnapról holnapra ugyanazokat a dolgokat tapasztalják. Sajnos a tagállamok nem hozták azt, nem hajtották azt végre, amiről döntést hoztunk európai szinten, és ezt holnapról holnapra elismételjük. Nem furcsa szerintem egyáltalán, hogy ugyanarra szólítjuk fel a tagállamokat ilyen körülmények között. Hétről hétre, holnapról holnapra. Azt véltem kihallani a hozzászólásaik egy részéből, hogy a bizottság önök szerint nem elég aktív. Én nem erről számolnék be prioritásokat fogalmaztunk, fogalmazott meg a bizottság. Annak idején a növekedése és munkahelyteremtése kapcsolatban, és meg valósító, illetve és prioritásként fogalmaztuk meg a beruházási tervet is. Az összeg egy részét már mobilizáltuk, 4, 45 nagy infrastruktúrális projektet indítottunk el, ebből elég sok Olaszországban volt. Ez bizonyára észrevették. Azt is bizonyára észrevették, hogy a biztonsági kérdésekkel is igenis foglalkozik a bizottság, az energetikai kérdésekkel is. Mindezek illetve mindazokkal az intézkedésekkel, amelyek a digitális belső piachoz tartoznak. Ezen mind-mind foglalkoztunk. Úgy gondolom tehát, hogy a bizottság hivatalba lépésének első évében igen aktív volt. Bizonyos problémákra utaltak. Nos, valaki barátian felhívott arra, hogy mondjak le. Nem hiszem, hogy ezt meg kéne tennem, hiszen előtte még meg kell oldani a problémákat, például a menekültügyi válságot, nem szabad feladnunk, végre kell hajtani mindazt, amiről döntöttünk. Egyébként pedig, elnök úr, nem szeretnék ez mást hozzátenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Juncker úr. Most pedig a tanácselnökének, Tusk úrnak megadom meg a szót a végén. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Mindenek előtt teljesen igazuk van abban, hogy a végrehajtás problémáival küzdködünk elsősorban napjainkban. Hogyha a migrációs válságról beszélünk, nem kételkedem abban, hogy ez egy kritikus pillanat most itt nem csak a végrehajtás merül fel, hogy hogyan hajtjuk végre a döntéseinket, hanem valójában ez az az első pillanat, amikor azt érzem, hogy ez egy kritikus pillanat a politikai rendszer szempontjából itt Európában. Az EU abból a megfontolásból indul ki, hogy a tagállamok készek arra, hogy lépjenek, még, még hozzá jó hiszeműen lépjenek, és készek arra, hogy a közös döntéseiket végrehajtsák. Ezen módszer nélkül, ezen elkötelezett fellépés nélkül nincs értelme a munkánknak. Ebben teljesen igazuk van. A legkritikusabb momentum most az, hogy valójában nincsen nehézségünk azzal, hogy kompromisszumra jussunk, itt a mi szintünkön természetesen, vagyis az Európai Tanács szintjére gondolok most, éppen ellenkezőleg szinte túl könnyű kompromisszumra jutni, mert másnap senki se tartja be a közösen meghozott döntéseket. És ez bizony egy kritikus pillanat nem csak a migrációs ügyről beszélek most, hanem Európa, mint politikai szervezet kérdőjeleződik meg. És nehéz természetesen a tagállamokat megfegyelmezni. Sem nekem, sem a bizottságnak nincsenek igazi eszközei hogy tényleg, hogyha hogy a döntéseinket nem tartjuk be, és nem hajtjuk végre, enélkül bizony óriási problémákkal fogunk szembesülni a végrehajtásban, hogyha el akarjuk végezni a munkákat. Ez egy hatalmas kihívás, és óriási kihívásaink vannak. A feladatok szinte kezelhetetlenek. Ez egy brutális valóság. Európa mind szervezett de a tagállamok szintjéről is ezt mondhatjuk. Igazából nem voltunk felkészülve eléggé ahhoz, hogy ezt a teljesen új kihívást kezeljük, hogyha látjuk, hogy a migráció milyen problémát jelent, ezt nem tudtuk előre megjósolni. Ez valóban így van. Nem tudok egyetérteni önnel, ami a külső határokat illeti hogy ezt hogyan kezeljük. A külső határokról folyó vita, tehát hogy a külső határokat erősítsük, a védelmüket erősítsük, ez egy viszonylag friss vita. Emlékszem még a mm, migráció e, válság elején, amikor elkezdtünk erről beszélni, itt egy nem ez volt, nem a külső határok voltak azok, amelyek elsősorban foglalkoztattak bennünket. Aztán az Európai Bizottság sokat tett természetesen a külső határokkal kapcsolatban. Egy viszonylag új gondolat volt, hogy egy körös határőrizetet vezessünk be Európában. És bizonyos elemek bizonyos tagállamok számára vitatottak, természetesen ezt látjuk Másoknak ez persze, ez egy elég nagy kihívás, hogy elmagyarázzuk azoknak, akik tagadják ezt, hogy hogy feltétlenül szükség van erre az új intézkedésre. Valóban, amire ma szükségünk van, az az, hogy megoldjunk bizonyos problémákat a lehető leggyorsabban. Ezért aztán a februári ö, csúcson az Egyesült Királyság témáját fogjuk elővenni, és remélem, hogy e, ebben a témában ez lesz az utolsó tanácsülés, de a februári ülésen foglalkoznunk kell azzal is, hogy értékeljük is a migrációs válsággal kapcsolatos döntések végrehajtását. Itt van Törökország, van egy cselekvési tervünk, aztán az azt követő márciusi tanácson megint csak a migrációval kell foglalkoznunk, ebben biztos vagyok. Esteban Lengyelország, Esteban Lengyelországa kérdezett rá. Mint már elmondtam egy néhány nappal ezelőtt itt az Európai Parlamentben szintén a frakciókkal, amikor találkoztam, az az EU-nak joga és kötelessége is egyben, hogy egy nyílt és őszinte párbeszédet folytasson minden egyes EU tagállammal ahol a jogállamiság, a demokrácia esetleg sérülhet. De ne várják el tőlem, hogy nagyon örüljek annak, hogy itt Lengyelországgal kapcsolatban egy ilyen vitát indítottak, vagy hogy na, persze értem én, hogy mit szeretnének. Ez remélem megértik önök is, hogy ez egy nehéz dolog számomra és az Európai Bizottság jóhiszeműen lépett fel, nem kételkedem ebben. Intézkedéseket, módszereket mindig meg lehet vitatni. Az Európai Bizottság döntései lehettek volna keményebbek, vagy puhábbak. Az időzítésről is lehetne beszélni, eljárási részletekről is lehetne beszélni természetesen de megszületett a döntés, az Európai Bizottság így döntött. Meggyőződésem ezek alapján, hogy ez egy optimális döntés, ne, és én ezt támogatom minden nemű kétei nélkül. Nem akarunk konfliktus az intézmények között, és ha valaki keres ilyet, akkor ebben az esetben ne keresse nincsen ilyen, és meggyőződésem, hogy ebben az ügyben is folytatjuk az együttműködést, akkor is, amikor majd mindjárt Lengyelországról vitatkozunk. Köszönöm szépen, elnök úr, néhány percre félbeszakítom az ülést.